Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyüket, mert szeretnénk folytatni a munkát. Kérem, hogy üljenek le. Üdvözlöm ő excellenciáját, Mohamed bin Abdurrahman bin Yassim Altáni sejket, miniszterelnök helyettest és külügyminisztert Katarból. Nagyon nagy örömmel üdvözlöm Önt itt, mert egyszer volt itt vendég, és tegnap délután is nagyon gyümölcsöző eszme csere zajlott. Ahogy önök is tudják, a golf régióban a legutóbbi fejlemények igencsak aggasztóak, különösen mert növekszik a, az Irán és Amerika közötti helyzet eszkalálódik. Nagy, nagyon várjuk ő excellenciája véleményét a válsághelyzetről, az önrégiója és a GCC partner országai között. Tudjuk, hogy a blokád milyen negatív következményekkel járt Katar gazdaságára. Az EU és az EPI a válság kezdetén elfogadott egy neutrális álláspontot, és üdvözöljük a kuwaiti mediációt a golfi válságban. Szeretném még hangsúlyozni, hogy a golf arab államainak együttműködési tanácsa alapvető szerepet játszik a konfliktus kezelésben a régióban és azon túl is. Végül még azt is elmondanám, hogy nagyon fontos emlékeztetni a Katar és az EU közötti kapcsolatok stratégiai fontosságára nem csak politikai és biztonsági területen, hanem kereskedelem, befektetés és energia területén is talán beszámol nekünk a kapcsolatok alakulásáról, különösen azért is, mert az együttműködési megállapodás két évvel ezelőtt került aláírásra. Üdvözlöm Önt itt, és üdvözlöm a nagykövetet is. Láthatja, hogy jó sok kollégánk eljött ma. A külügyi szakbizottságon kívül az ITRA elnökét is köszöntöm itt a köreinkben, és meg is adom a szót önnek, uram. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a kedves bevezetést. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy meghívtak mára, és hogy beszélhetek az Európai Parlament külügyi szakbizottságában. Nagyon sok sikert kívánok önnek az elkövetkezendő mandátumokhoz, és hadd szóljak pár szót Először, utána pedig meghallgatom a kérdéseket és hozzászólásaikat. Azért vagyok itt Brüsszelben, hogy megvitassuk, hogy hogyan lehet előmozdítani a partnerséget Katar és az EU között. A regionális témák terén önök is tudják, hogy Katar kisállam, és sok zavargás is van erre fele, ugyanakkor mi vagyunk az egyik legbiztonságosabb ország a régióban. Szeretnénk a nyugat és kelet közötti dialógust megkönnyíteni. Azt talán nem tudják, hogy Katar progresszív hazai politikákat valósít meg évtizedek őte, évtizedek óta médiában, utazásban, sportban, oktatásban. A katari oktatási rendszert nulláról építettük fel, és most már több nyugati egyetem is jelen van Dohában. Katarral indított az Al Jazeera médiahálózatot, és évről éve a Katari légitársaság a legjobb légitársaságok között szerepel a világon. 2022-ben pedig megrendezzük a FIFA kupát, ez lesz az első ilyen alkalom az arab világban. Katar úgy gondolja, hogy a közel keleten a legfontosabb fejlesztési cél. A fiatalok megcélzása, a munkadékű fiatalok megcélzása, akik ki vannak téve az extrém ideológiáknak. 11 millió iskába késett gyereket visszavezettünk az iskolába, és munkalehetőséget teremtettünk 5 millió fiatal számára. Katarban közös értékeink és prioritásaink vannak, az EU-val a békét és virágzást szeretnénk biztosítani mindkét régióban. Azt gondoljuk, hogy a világ minden pontja össze van kötve, és a mi sikereink és bukásaink hatás vannak az EU-ra, ahogy fordítva is igaz. Ebben az összekötött világban az együttműködés támogatandó és a multilaterális megoldások. Az én régióban az elsődleges kívás, hogy stabilitást és békét hozzunk létre, amely csak akkor jött létre, hogyha az összes régióbeli ország a közel-keleten egyetért abban, hogy együtt kell dolgozunk, hogy konszenzust érjünk el a fő kívásokat illetve Ez kritikus fontosságú mindannyiunk számára itt ma, hiszen a jelenlegi zavargások, a nemzetközi terrorizmus és a népességvándorlás közvetlen hatással van az EU-ra. Egy szélesebb körű biztonsági megállapodás kell, amely átfogja az egész régiót és az összes itteni országot ahhoz, hogy a béke hatásos legyen. A Katar felhívja az összes közelkeleti ország figyelmet arra, hogy béke megállapodásokra van szükség, és ezek csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha elszámoltatóságban tiszteletben tartjuk a szuverenitást a tagok között, és hogyha elköteleződünk a nem beavatkozás mellett. A biztonság a közel-keleten szorosan kapcsolódik a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. Az EU diplomácia támogatására van szükségünk ahhoz, hogy az összes kelet közelkeleti ország leüljön a tárgyaló asztalhoz. Erre kell állítsunk a, állítsuk a világrendet, és elszámoltatatónak kell lennie minden országnak. Eszkalálódnak a feszültségek közel-keleten, de mi hiszünk a dialógus erejében. Nemrég azt láthattuk, hogy áttörős történt az amerikai talibán béke tárgyalásokban, és ez az áttörés egy lépés az afgán békéhez. És reméljük, hogy ez a tárgyalás, ez az elköteleződés eredményekre jut. Értékeljük az összes EU-s erőfeszítést, hozzá hozzájárulnak a békéhez és a biztonsághoz az én régióban. Köszönöm szépen. Thank you, Your Excellency. Köszönöm szépen ő excellenciájának a bevezető megjegyzéseket. Azt szeretném kérdezni, hogy minden kérdés után szeretne egyből válaszolni, vagy először meg a kérdéseket, és utána válaszol. Ahogy gondolja úr. Rendben, akkor lássuk az első kört. Mihály Gálával kezdjük, és kedves kollégák, 11.30-ig van időnk. Köszönöm szépen, itt vagyok jobb oldalt. Köszönjük szépen, és üdvözöljük a Mitszeruglat itt a szakbizottságunkban. Először is két kérdéssel kezdeném, amelyre ön is utalt. Én az Al Jazeera-n folyamatosan nézem az angol nyelvű híreket, és ö, ö, elég jól informálnak, gondolom, ennek köszönhetem magamat. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a nagyon fontos médiahálózatot. Személyesen én a a légitárságokat is használtam, és nagyra értékelem. Aztán, ami a politikai kérdéseket illeti, szeretnénk nagyobb betekintést abba, hogy hogyan is áll az a kapcsolatai, hogyan állnak a kapcsolataik a szomszédjaikkal, illetve az arab nemzetekkel. Tudjuk, hogy a nemzetközi partnerek önök szerint mediátorokként vagy megkönnyítőként léphetnének fel, és azt szeretném tudni, hogy jelenleg hogy áll a kereskedelem mi a helyzet az iráni légtérrel, ki tudják-e kerülni ezt, és Libiával kapcsolatban rövid kérdésem lenne, kit támogatnak ott, és miért? Hiszen hallhattunk híreket arról, hogy Katar támogatás biztosít Líbiában. Aztán, ami illeti, Palesztinát illeti, tudjuk, hogy kapcsolatban az órával ezt üdvözöljük. Meg tudná erősíteni, hogy a továbbiakban is támogatni fogják az órát pénzügyileg, ahogy ez eddig történt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez Szendi Maria Réna. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon szoros kapcsolataink vannak az emberi jogokkal foglalkozó albizottságban, és, és Katar egy partnerségi egyezményt is aláírt emberi jogi kérdésekről, és ezt mi üdvözöljük. Ugyanakkor nagyon meglepett egy új törvény kiadása, ami a szólásszabadságra vonatkozik Katarban. Itt ebben a törvényben visszaszorítják a szólásszabadságot azon emberek esetén, akiket akik kritikát fogalmaztak meg az országokkal szemben, legyenek ők az ország, tartózkodjanak ők az országban, vagy az országon kívül. 3-5 éves börtönre ítélhetik ezeket a személyeket. Azt gondolom, hogy ez az új törvény nagyon negatív üzenet a szólásszabadság kapcsán Katarban, és szeretném elmondani, hogy nagyon megdöbbentett minket ez, ugyanakkor az Emberi Jogi Bizottságban nagyon nehezen tudunk így konstruktívan együtt dolgozni, ahogy az a múltban történt a törvény, az új törvény fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maria Réna. Meteli Lőző a Rinyútól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. A katari diplomáció nagyon sok fronton, nagyon aktív és nagyon aktív egy olyan régióban is, amely fontos az EU számára, a száról van szó. A DOI fórumot említhetjük, illetve az, hogy a szájli válságra nem katonai megoldásokat kell találni, és egyeztetni kell természetesen annak a fontosságáról, hogy visszaállítsuk az adott államok szerepét ebben a zavaros helyzetben. Az EU-nak vannak csapatait, azért küldenek a, küldünk embereket ide, hogy küzdjenek az zavargások ellen, amely nem csak szállt, hanem Európát is érinti a dzsihadizmus, terrorizmus és a dzsihadizmus ellen köztünk. Szeretném megtudni, hogy mit gondol ön, Katarnak mi az álláspontja a dzsihadista, dzsihadista csoportokkal szemben Szelben? El tudná ítélni előttünk az ő fellépésüket, és mit tud mondani arról, hogy egyesek szerint a katari finanszírozás van a terrorizmus mögött szállban? El tudná mondani, hogy ez nem igaz, és hogy elítéli az ilyen jellegű finanszírozást? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Natali Lózó, Mariani az ID részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, miniszter úr. Sajnos problémáim vannak az országával Voltam ott többször is, hát, és hát vannak nagyon vonzó a modern aspektusok is az országban, amelyekről ön is beszélt, de Franciaországban pár újságíró bemutatja az ország másik oldalát is. Politikai felelősök elismerték, hogy finanszírozták szíriai terroristák mozgalmát, és az amerikaiak, a törökök és Szaudarábia mellett önök is ott voltak. Azt szeretném kérdezni, hogy mit is finanszíroztak pontosan Szíriába? Továbbra is folytatják ezt a finanszírozást? És jelenleg mi az álláspontja Szíriával kapcsolatban? Maria Arena is mondta, hogy elfogadtak egy törvényt a szólásszabadságról, ami egész egyszerűen sokkoló, hiszen egyre több konferenciát tartanak a sajtószabadságról, ugyanakkor önök gátolják a sajtószabadságot és a szólásszabadságot az országukban. Engem mindig is zavart ez a kettős nyelvezet. Szeretném tudni, hogy mit gondol. Tehát a terrorizmus finanszírozásáról Szíriában, és uh, ahogy Loazó asszony is kérdezte, mi a helyzet a szári finanszírozással? Franciaország itt élvonalban van, és gyakran uh, kell elviselni. Köszönjük szépen, ez Langúr a zöldek részéről. Excuse me. Um, Ich würde Deutsch sprechen. Németül fogok hozzászólni. Köszönöm szépen a látogatását. Nálam is a kérdés részben az, hogy milyen szerepet lát a jövőben, vagy jelenleg is Szíriában Katár számára, és További kérdésem a közel-keleti Trump tervet eh, Egyiptom és Szaudarabia mellett ön üdvözölte. Miért üdvözölte? Mit lát ebben pozitívumként? Eh, mi az, amit üdvözlendőnek tart ebben a tervben? Tehát az első kérdés Szíria, a második kérdés Trump terv. Köszönöm. Igen. Miss Futiga. Futiga asszony. Köszönöm szépen, üdvözöljük ő excellenciáját a köreinkben. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol Trump elnök béketervéről a közökeletre vonatkozóan, illetve hogy áttörést akar elérni a tárgyalásokban Izrael és Palesztina között, illetve elmondaná-e, hogy mit gondol a golfállamok hozzáállásáról ugyanebben a témában. Köszönöm szépen, Villanueva asszony. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. A tüntetések kriminalizációja az mindenhol a világon előjön, valamikor törvények is vannak ez ellen, és ez a szólásszabadság egy igen nagy mértékű támadása. Ön hogy látja a helyzetét, ezt a helyzetet az ön országába? Az Egyesült Államok visszavonta támogatása a palesztin tini ENSZ segélyprogramoknak. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon súlyos dolog ez, és mi úgy gondoljuk, hogy sok meg kellene különböztetni ezeket a támogatásokat. Az 1949-es évben létrejött szervezetnek az a célja, hogy támogassa azokat a palesztin embereket, akiket elűzték a földjeikről, a helyzetre való tekintettel a terepen, miután bemutatta Trump az évszázad tervét, ahogy ő nagyon rosszul nevezi. Látjuk, hogy csökkentek ezek a támogatások, és nem tudom, hogy önnek mi a véleménye erről a helyzetről. Thank you. That was the first round of the groups. Köszönöm szépen, ez volt az első kér, ö, kör. Szeretne válaszolni az elhangzott kérdésekre. Sorry if I miss any of the questions. Elnézést, hogyha valami kimarad, kérem, akkor szóljanak. Megpróbálom egyesével megválaszolni a kérdéseket. Először is lássuk a GCC-vel kapcsolatos kérdést, illetve a katari blokádot, illetve hogy hogy állnak a kapcsolatok. Először is ez egy nagyon romboló helyzet az egész régió számára, és Katar már három éve szenvedi ezt a blokkádot. Nagyra értékeltük a kuwaiti mediációt a válság során, hogy megpróbáljunk megoldásra jutni. Novemberben reménykedtünk, amikor is Szaudarábiával megbeszéléseket folytattunk, de két hónappal később sajnálatos módon a szaudarábiak felfüggesztették ezt, mindenféle magyarázat nélkül, Továbbra is üdvözlünk mindenféle erőfeszítést a kuwaiti mediációban, illetve a szaudiak részéről, hogy meg tudjuk oldani a blokkád kérdését, és hogy meg tudjuk oldani ezt a válsághelyzetet. Katar érti, hogy ez a válsághelyzet a régióra és az emberekre hat, és mindannyian akkor győzünk, hogyha sikerül megoldani ezt a helyzetet, pedig úgy, hogy meg tudjuk védeni magunkat egy hasonló ö, esetleges jövőbeli konfliktusról. A golf térségben ö, Katar és Szaudarábia, illetve az arab emerségek között azt reméljük, hogy hamarosan észhez térnek, és abba hagyják a katalán propaganda terjesztését, ami az Iránnal kapcsolatos kapcsolatainkat illeti, ők is a szomszédaink, és nagyon sok probléma van itt a régióban, ugye az USA-val is vannak problémák, Katarnak jó kapcsolata van Iránnal, Irán megnyitotta a légterét és a kikötőit, a, az áruk forgalmát segítve, illetve a személyforgalmat segítve, és mi értékelünk bármi pozitív öm, javaslatot vagy támogatást bármely országtól, különösen a blokkádás napjában volt ez nagyon fontos, a mi érdekünk az, hogy stabil legyen a régiónk, és azt szeretnénk, hogy ne legyen konfliktus Irán és az USA között, hiszen az USA is nagyon fontos stratégiai partnerünk Katarban. És Katar egyrészt a legnagyobb amerikai katonai bázisnak ad otthont a régióban, Ugyanakkor jó kapcsolatban áll szomszédjával Iránnal. Nagyon keményen dolgoztunk, amikor is eszkalálódott a válság, próbáltunk az összes félel beszélni, az irániakkal, amerikaiakkal, és próbáltunk rámutatni a diplomáciai megoldásra. Reméljük továbbra is, hogy diplomáciai, diplomáciai módon meg lehet oldani a problémát. Aztán felmerült egy kérdést a kereskedelemről Katarban, ugye ez, ez a kérdéshez kapcsolódik. A legtöbb repülőnk az iráni légtér felett repül át, és vannak olyanok, amelyek Katarba, Kuwaitba repülnek közvetlenül, és vagy repülőn, vagy tengeren szállítunk, amit kikötőbe érkeznek ezek a hajók, és a blokkád óta megnyitottuk ezt a kikötőt, és a kereskedelem 27%-át fedi a régióban, és ezt továbbra is, ezt szeretnénk még növelni. Reméljük, hogy a válságnak vége lesz, hogy észre térnek a blokkádoló országok, és hogy helyreállíthatjuk a jövőben a kereskedelmet. Ami az emberi jogi kérdést illeti Katarban, illetve ezt a törvényt, amelyre utaltak, és amely önök szerint a szólásszabadságot támogatja. Nem ez volt a szándékunk. Katar nem akart megtámadni a szólásszabadságot, továbbra is nagyban támogatjuk a szólásszabadság védelmét Katarban, és Kataron kívül is. Ez a törvény sajnálatos módon, ezt a törvényt sajnálatos módon rosszul értelmezték. A dezinformációt támadja ez a törvény, nem pedig a szólásszabadságot. A dezinformáció már egy globális jelenség, nem csak Katarban történik, és a mi régiónkban, hanem az egész világon. És a törvény nem a kritikát támadja. Ez bizonyítja, hogy kritizálták Katarban a törvényt, de mégsem emeltünk vádat senki ellen emiatt. Tehát a dezinformáció ellen akartunk fellépni, és a hamis propaganda ellen, amely sajnos a blokkáddal együtt elindult. Biztosítatom tehát önöket, hogy nem a szándékunk, nem, nem az a szándékunk, hogy megtámadjuk a szólásszabadságot, és üdvözöljük azokat a hozzászólásokat, amelyek segítségével javíthatjuk a helyzetet. For, for... És elkötelezettek is maradunk emellett. Ami pedig a, a regionális témákat illeti. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy Líbiára hivatkozok. Líbia igencsak határozott álláspontot foglal el a Herat megállapodás kapcsán. Az egyetlen kommunikációs csatorna és támogatás a legitim kormányon keresztül megy majd, amit a biztonsági tanács és a nemzetközi közösség elfogadott és szilárdan kitartunk emellett a pozíciók mellett. A tárgyalásainkat folytatjuk a nemzeti kormányjal, és a katonai tevékenységek, amelyeket Haftar tábornok indított a főváros ellen, azt nem támogatjuk, és az egész világnak azt mondjuk, hogy le kell állni, ezzel tűzszünetet kell meghirdetni, és politikai megoldásra kell törekedni. Látjuk, hogy a nemzetközi közösség néhány hónap után mobilizálódott, amikor elindultak Tripolis irányába, és látjuk, hogy a nemzetközi közösség határozatait nem tartják be, erőszak uralkodik továbbá, is Moszkvában, Berlinben tűzszünetben állapodtak meg, de ezeket nem tartják be. Éppen tegnap Tripoli kikötőjét bombázták, korábban pedig a repteret, Haftar civil célpontokat bombáz, tehát ezzel szemben fel kell lépni. A külföldi beavatkozást meg kell szüntetni, az embargot le kell állítani, és meg kell állapodni külföldi beavatkozás nélkül támogatjuk azt a folyamatot, amit Berlinben elindítottak addig, amíg a, hozzá tud járulni a stabilitáshoz a régióban. Ami pedig a palesztin ügyet illeti, az izraeli-palesztin konfliktust és a mi támogatásunkat. A legnagyobb támogatók egyike vagyunk a palesztin nép irányában, és hozzájárulunk az ENSZ ügynökségeink keresztül ehhez, vagy saját programjainkkal, amelyek mi az egyik legnagyobb donor vagyunk, és az Egyesült Államok támogatása némi űrt hagyott, miután kivonultak, és ebbe igyekszünk segíteni. Ezért aztán mm, fontos megérteni, hogy a stratégiákban arra kell törekedni, hogy az ügynökségek el tudják látni a feladatokat, és hogy emberek maradjanak a hazájukban. Van egy sor más programunk is, amelyet végrehajtunk a Gázában és a nyugati parton is, iskolák, épületek, kórházak, amit biztosítani szeretnénk az ottani embereknek, villanyáramot például, a Gáza övezetben növeltük az áramellátást két óráról, most már akár nyolc órára is lehet áramellátás nap, mint nap. Továbbra is támogatjuk az ott élő embereket, ami a Trump elnök által indított, meghirdetett béketervet illeti. Mi mindent üdvözlünk, minden nemű kezdeményezést, amely előre kívánj lendíteni a helyzetet ebben a izraeli-palesztin konfliktusban, de hát ennek összhangban is kell lennie a nemzetközi közösséggel legitimnek kell lenni. Az Egyesült Államok kormányát támogatjuk annyiban, hogy közvetlenül folytassanak tárgyalásokat az izraelik és palesztinak. A végén békét szeretnénk a két nép között de ne felejtsük el azt sem, hogy az arab országok egyet értettek abban, hogy van egy arab békekezdeményezés, és ez is ez tisztességes, fair lehetőséget kínál a tárgyalásokra. Továbbra is folytatni fogjuk a tanácsadást az összes félnek. Ösztönözük a palesztinokat abban, hogy tárgyaljanak az izraeliekkel, az Egyesült Államokkal egyaránt közvetlenül is hogy megértsék, hogy hol vannak az űrök, a hiányosságok ebben a tervben, és ez alapján lehet ezt kijavítani. Ami pedig Szíria ügyét illeti, úgy vélem, hogyha a képviselők felhívták a figy, figyelmet arra, hogy Katar állítólag terrorista csoportokat finanszírozott, sosem finanszíroztunk terrorista szervezeteket Szíriában, ezt világosság kell tenni a támogatásunk közvetlenül a szíriai néphez irányultak, ez humanitárius támogatás volt, vannak humanitárius szervezetek, akár az ENSZ képviseletében is, vagy azokkal párhuzamosan segítettünk, fejlesztési támogatást nyújtottunk, oktatást, több mint egy millió szíriai gyerek a menekült táborokban azért kap oktatást, mert Katar ezt támogatja tehát a szíriai ellenzékhez is került támogatás időnként, ez egy kollektív, egy közös erőfeszítés volt, mi ezt jól láthatóan tettük másokkal együtt, ez a hozzájárulás egyenlően oszlott meg az országok, a támogató országok között, és szeretnénk biztosítani, és biztosítani is tudjuk, hogy ez nem kerül terrorista szervezetekhez. Elítéljük az ilyen tevékenységeket. A terrorszervezetek a forradalmat el akarták rabolni, ki akarták sajátítani, mi támogatjuk a szíriai népet, és ez egy brutális rezsim, amelyel szemben felléptek, és most évek óta a saját embereitől, meg a nemzetközi közösség sajnos nem tudott segítséget nyújtani igazán a szíriai népnek, nem tudta megmenteni őket. Katar szerepe a szaheli övezetben. Mi az álláspontunk? A dzsihad csoportokkal szemben állunk, elítéljük az ő tevékenységeiket, bárki önök közül megnézhetik, Katár világosá tette mindig is a műveletei során, a dzsihadista műveletek során, és máshol is a világon egyébként, hogy mi ezt elítéltük mindig is, hivatalos állásfoglalásainkban támogatjuk a szaheli országokat, közvetlenül támogatjuk, egyszerűen azért, hogy a saját lehetőségeket megőrizzék. Mali, Burkina van érintve, Katar folytatja ezt a támogatást, továbbra is támogatjuk azokat a kormányokat, amelyek megfelelő munkát végeznek, és amelyek arra törekednek, hogy nagyobb stabilitás uralkodjon az országaikban. Úgy gondolom, hogy ezzel mm, a legtöbb kérdésre válaszoltam. Kedves kollégák, 5 percünk maradt, a helyzetben vagyunk, egy néhányuknak még szeretnék szót adni, de túl sokan már nem lesznek. Három rövid hozzászólás. Szofko mondja, köszönöm szépen, a miniszter úr. mindent támogatok, amit Katar tesz annak érdekében, hogy a feszültséget csökkentse ebben az érzékeny helyzetben. Tudna-e fókuszálni eh, némileg eh, a Nyugat-Balkánra, némileg az európai területre? Az Al jazeera volt itt egy témánk, eh, ők beszámoltak bosznia-hercegovinai helyzetekről. Mit kívánnak tenni ezzel? Tudnak-e valamit kezdeni az Al Jazeera féle félretájékoztatással? Hát önöknél van a központja ennek az adónak, és a Nyugat-Balkánon a fake news ellen küzdünk, ez egy fontos téma. Láthatjuk, hogy a külföldi harcosok visszatérnek, és örülnék, hogyha hazatérve ezzel a témával foglalkozna szánna rá némi időt. Káli asszony. A Dohából most érkeztem vissza, volt egy szociális média fórum, és láttam, a dezinformáció jelen van a külföldi országok részéről, ez egy fontos téma. Aztán az emberi jogok és a nők jogai, ami engem érint. A kérdésem az, mi a helyzet a blokkáddal pillanatnyilag? Családokat szedtek szét, embereket tartóztattak le Ugyanakkor látjuk, hogy Szaudarábiában újságírókkal szemben lépnek fel, hogyha kritikusak, és a blokkát kapcsán lát-e valamilyen haladást, vagy hogy tudjuk ezt megmagyarázni egyáltalán? Milyen státuszuk van most ebben? Ríz asszony. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan mondom, mivel... Gyorsan mondom, mivel másodperceink vannak. A futballvilágbajnokság lesz két év múlva. Mi a helyzet a munkakörülmények között? Bevándorlók végzik eh, az építkezéseket, nagyon sok eh, eh, emberi jogi szervezet ezeket bejelentette, feljelentette a körülményeket. A FIFA nagyon nagy mm, munkát tett, kidolgozott, azt hiszem 22 intézkedést kell bevezetni, ezeket január közepén adták ki, és szeretem megkérdezni, hogy akkor hogyan tudják ezeket majd alkalmazni. A második kérdés a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről, amelyiknek én vagyok a tagja. Önök szénsemleges különbséget akarnak elérni, szeretném meghallgatni, hogy hogyan akarják önök ezt elérni, hogy ez egyáltalán a fotovoltaikus energia megtermelése, ezt önök terpevették, két év alatt kell ezt elérni. Köszönöm szépen. A palesztin külügyminiszter már vár, úgyhogy arra kérem, lehetőleg röviden reagáljon az említett három kérdésre nem szeretnénk tovább váratni a vendégünket. Ami az Al jazeera illeti, a Balkán régióból hogyan tudósít. Biztos vagyok abban, hogy a képviselők ismerik a helyzetet, hogy a média milyen szerepet játszik, mi Katarban biztosítjuk azt, hogy szabad legyen a média, nyitottak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy bárkivel beszéljenek beavatkozás nélkül, nem avatkozunk bele az Al Jazeera politikába, mert egyébként fordított esetben éppen ezt vetnék fel, ugye, tehát meggyőződésem, hogy az Al Jazeera-nak saját professzionális csapata van, és hát ők megfelelő módon igyekeznek. Én arra szeretném megkérni, jöjjön el Katarba, nézze meg, hogy hogyan haladunk, és talán lehetőséget lát arra is, hogy közvetlenül velük tud tárgyalni. Ami pedig a munkavállalók jogait illeti a világbajnokság idején nagy haladást értünk el eh, az elmúlt évek során partnerséggel, nemzetközi szervezetekkel, az ILO és másokkal, az ENSZ megbízottakkal, fő megbízottal eh, kívánjuk biztosítani, hogy a törvényeket betartsák, és eh, és láthatjuk, hogy jól bemutatjuk, mi történik a területen, nem fogjuk elfogadni, hogy visszaéljenek a vendégmunkások jogaival, amikor építik például a stadionokat vagy egyéb épületeket a világbajnokságra, ami pedig a semlegeséget illeti a világbajnokság idején. Meggyőződésem, hogy Katar komoly lépéseket, nagy lépésekkel halad ebben a témában, a klímaváltozás ügyében, a karbonsemlegesség ügyében mi az egyik legnagyobb napelemparkot építjük és a világon, és az elmúlt jelentésekből tudjuk, hogy már túlléptük azt a kötelezettségvállalást, amit tettünk egy néhány évvel ezelőtt a világbajnokság kapcsán. Az összes stadiont úgy építettük meg, hogy ezek környezetbarát módon a környezeti, a karbonlábnyomot lehetőleg alacsonyan tartva épüljenek meg, mint már korábban említettem, abban bízunk, hogy a blokkát kapcsán észhez térnek azok, akik ezt bevezették, és nincsen nulla összegű, nem, nem egy nulla összegű játék, ez a régió országai maradjanak együtt, működjenek együtt, de minden országnak ennek ellenére szuverénnek kell maradnia, és saját döntéseket kell tudni hozni. Abban bízok, hogy ha ez kielégíti önöket ez a válasz, és bízom abban, hogy nem sokára látjuk önöket. Köszönöm szépen, excellenciás úr, köszönöm, hogy eljött, biztonságos hazatot kívánok, és remélem újra eljön a bizottságunkba. A palesztin kolléga várt. Thank you very much. Congratulations. taking break, huh? You no. <laughs> Colleagues, without any... Kedves kollégák, késedelem nélkül folytatjuk a munkát. Kérem, foglaljanak helyet megint egyszer. Rátérünk a hetedik napi rendi pontunkra. Üdvözlöm Riad Almaliki urat, aki palesztin külügyminiszter, és üdvözlöm a körünkben, amikor legutóbb itt járt, 2016-2017-ben járt itt, Elmar Brock volt még akkor az elnök. Üdvözlöm nagy követület, Abdul Rahim Afara urat is. Ő is rendszeresen jár az Európai Parlamentben. Miniszter úr, Brüsszelbe jött, hogy az Egyesült Államok béketervéről konzultáljon itt az EU-val, és itt szeretnénk mindjárt megragadni az alkalmat, hogy meghallgassuk az ön véleményét hogyan látja a palesztin hatóság ezt a béketervet, és adott esetben, hogy szeretnék megkérdezni, hogy az EU milyen szerepet játszhat a béka folyamat során és hogyan tudunk hozzájárulni a tárgyalásokhoz az önök hatóság és Izrael között. Ön előtt Katár külügyminisztere járt itt, most pedig ön jár itt, ezt követően pedig az izraeli nagykövet jár majd itt. Oh, ez azt jelenti, hogy egy kerek délelőtti történetünk van, megadom a szót önnek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves külügyi szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy meghívtak ezen kritikus időszakban, amikor is előrelépést tehetünk a béke felé, illetve a konfliktust is tovább erősíthetjük. Miért fontos ez? Vannak, akik azt mondják, hogy fontosabb konfliktusok is vannak, amelyek közvetlenebb hatása vannak Európára. Vannak, akik azt mondják, hogy Európának nincs elég hatalma ahhoz, hogy valódi változást hozzon létre, ezért nem is kell megpróbálnia. Én azt mondom, hogy egy olyan nemzet, amely régóta szenved, a jogai megtagadása miatt, az területének elfoglalása miatt figyelmet érdemel. Izrael, az izraeli megszállás a palesztineket olyan területre korlátozta, ahol már régóta ott voltak, és az izraeli telepesek maximalizálni akarják a területeiket. Ennek a jelenségnek van egy neve, gyarmatosítás. Ez az egyik legszörnyűbb eleme az emberi történelemnek. Emlékeztetném önöket arra, hogy ez a legnagyobb védelmi krízis az ENSZ megalapítása óta, illetve a legborzasztóbb menekült válság a világon, és a leghosszabb megszállás a modern történelemben. Azt is ezt szeretném mondani, hogy Jeruzsálem mindig is különleges helyet foglal el minden vallású ember szívében és ö, gondolkozásában, és az itteni békés együttélés segítheti a békés együttélést mindenhol. Még azt is el szeretném mondani, hogy ha érdeklenöket Izrael, akkor segítsenek neki abban, hogy ne legyen többi megszálló hatalom, amely több millió emberre kényszeríti az akaratát a palesztinekre. Hogyha ez azonban nem elég, akkor gondolkozzanak el azon, hogy mit tolerálnak ma, ami holnap a világ formáló erejévé válik. Láthattuk, hogy szétbomlottak a nemzetközi törvények, és a multilaterális szabályok alapján jött létre erre a rend. Szeretnénk megkérdőjelezni az erődeinkkel az ilyen megoldásokat. Ezek olyan erősek, amelyek mi tesszük őket. Hogyha helytállunk itt, akkor ezek megvédik az elkövetkezendő generációkat. A történelem Európában megtanította önöket arra, hogy az emberek mire képesek, hogyha a legjobbat hozzák ki magukból, és mire képesek, hogyha a legrosszabbat. Azt is megtanította önöknek, hogy mennyire értékes a béke azt is megtanította, hogy a szabadságot semmi sem helyettesíteti. Mindehez kölcsönös tiszteletben tartás szükséges, és kölcsönös méltóság. Szuverén nemzetek alapították az EU-t, a szuverenitást és a szabadságot azonban gyakran drága áron érjük el. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg az együttműködést, nem akadályozta meg az együttműködést és az erők összekapcsolását. A terv, amelyet az amerikai kormány mutatott be, azon az elképzelésen alapul, hogy ahhoz, hogy Izraelben biztonság legyen, meg kell tagadniuk a mi szuverenitásunkat. Ez azonban nem hoz békét, és nem hoz biztonságot sem. És ez, ezt semmiképpen sem nevezhetjük két államos megoldásnak. Az a terv ezen kívül az illegalitást valóságnak nevezi, és arra kér minket, hogy ezt fogadjuk el. Az illegális telepesek, az illegális falak, illegális annexáció, lenne az állandó valóságunk. Ez nem a megszállás vége, hanem állandóvá teszi azt. Az EU álláspontja, amely segített a nemzetközi kontextus kialakításában, két szuveneritást akar Jeruzsálemben is a 66 es határok alapján. Ez nem a múlt, hanem ez a jövőnk. Amivel baj van, az nem ez a látásmód, hanem az, hogy nem voltak megfelelő eszközök ennek a támogatására. A jelenleg kormány gyakran mondja, hogy a megszállás nem is olyan drága, de mi éljük meg ennek a drámai következményeit. Azt mondják, hogy a legtöbb helyen, a legtöbb, legtöbbször nem élhetünk normális életet, nem lehetnek normális kapcsolataink a világgal, nincsen gazdasági növekedés, stb. Az illegális telepek létrehozásának nincsen ára, illetve az embereink megölésének sem. Illegálisan lefoglalhatják a területeinket, az erőforrásainkat, és megmondhatják, hogy mit csináljunk az életünkkel, és senki sem számoltatja el őket. Ezért ez az izraeli immunitás több millió palesztini életet befolyásolt az elmúlt évtizedek során, illetve megváltoztatta Izraelt is a, tele, az ideges telepesek támogatásával, illetve az összes illegális fellépés támogatásával. Vannak akik azt mondják, hogy jó baráta Izraelnek, mi ezt nem ellenezzük, amíg ez alatt nem azt értik, hogy Izrael szabadon gyarmatosíthatja a mi területünket. Két millió palesztint tart blokád alatt Izrael, illetve immunitás biztosít a, biztosít a vezetőknek, a katonáknak és azon telepeseknek, akik háborús bűncselekményeket követnek el. Szerintem senki sem helyeselheti ezeket a fellépéseket hiszen senki sem tudja, hogy mihez fog mindez vezetni. Nem így kell békét létrehozni, és nem így kell biztosítani a biztonságot. Aki az izraeli immunitást támogatja, az aláássa béke ö, lehetőségét, hiszen nem lehet igazolni Izrael tetteit sem politikai, sem jogi szempontból. mindenhol támogatják az elszámoltathatóságot, kivéve Izrael esetén. Ez nem fenntartható így, ez így nem hiteles, és ez így nem igazságos, és ez semmiképpen sem szolgálja a békei ügyét. Vajon az EU el tudja érni a célját? Az EU 67-es határok alapján dolgoztak ki álláspontját. Ekkoriban Palesztina, Izrael és még az Egyesült Államok sem támogatta ezt, és végül mégis ez lett a nemzetközi konszenzus. Az EU kulcspartner Palesztina és Izrael részéről is eszközei vannak, hogy betartassa a nemzetközi törvényeket és békét érjen el, hogyha úgy dönt, hogy ezeket használja. A parlamentnek vannak eszközei, hogy fellépjen, erő, hatalom van a kezében, és mint ilyen felelősséggel rendelkezik nem szabad kivételezni Izrael ilyen szempontból. Az illegális felépés az illegális marad, attól függetlenül, hogy ki követi el, és bárki is tegyen illegális dolgokat, el kell számoltatni. Hogyha most nem lépünk föl, akkor eh, hogyan akadályozok meg, hogy Izrael annexálja a palesztin földet? ami az izraeli kampány központi elemévé vált. Az egész nemzetközi rendszer alapja az, hogy nem elfogadható az erőszakos földfoglalás és az annexáció az ilyen illegális földfoglalás végső kifejeződése. Vajon Európa fel fog lépni ez ellen, vagy pedig mozdulatlan marad, ahogy Izrael tönkreteszi a béke kilátását. Az EU-nak fel kell lépnie nem csak azért, mert a két államos megoldást elrontaná az annexáció, hanem azért is, mert fel kell lépnie a törvénytelen annexáció ellen nem csak Palesztinában, hanem bárhol a világon. Izrael minden eszközt kihasznál, hogy terjessze a földfoglalását, és a konfliktus, válsághelyzet közepette az annak minden eszközt ki kell használnia, hogy létrejön a kételemos megoldás, és hogy a palesztin terület el legyen ismerve a hatvatás határok alapján. Az ilyen jellegű elismerés hozzájárul a békéhez, igazsághoz és a biztonsághoz. Azt is elismerjük, hogy mi is felelősek vagyunk, és hogy vannak saját kötelezettségeink, hogy előre tudjuk mozdítani a békét. Elköteleződtünk az mentesség ellen, és a béke fényében továbbra is tartjuk magunkat ehhez. Készen állunk ahhoz, hogy folytassuk a tárgyalásokat. A nemzetközi törvények és nemzetközi referenciák alapján azonnal. Ilyen szempontból felkérjük az EU-t arra, hogy segítse összívni egy nemzetközi konferenciát a célunk mozdítás érdekében. Szükségünk van a segítségükre. Ne becsüljék alá, hogy önök mit tehetnek. Ne becsüljék alá azt, hogy mennyire számít az önök hangja, és hogy azok, akik hisznek a békében Palesztinában és Izraelben, nekik hallaniuk kell ezt. Nagyon nagy szükségük van a támogatásukra, most jobban, mint valaha. Ne becsüljük alá azt, hogy mennyi ember életet kímélhetnek meg, vagy menthetnek meg, és ne becsüljék alá, hogy a béke mennyire meg tudja változtatni a régiónk sorsát és arcát. 75 évvel ezelőtt a humanitás létrehozta ezt a multilaterális rendet, hogy előmozdítsa az igazságot és a békét, hogy soha többé ne legyen háború, és hogy jobb legyen, jobb legyen a jövő. Az ENSZ karta, az emberi jogok kartája, a Genfi Egyezmény, az emberi jogok nemzetközi nyilatkozata. Um, ezek um, mindezen eredeti elképzelésből származnak. A humanitás győzelmét tükrözték, a humanitás ugyanis legyőzte saját ördögeit, az emberiség legyőzte saját ördögeit hogyha Palesztinában ezt veszélyeztetjük, akkor mindenhol veszélyeztetjük. Békét kell teremteni egy olyan régióban, amely olyan régóta csalódást okozott nekünk, hogy az izraeliek és palesztinák végre békében élhessenek egymás mellett, elismert határokkal, és hogy egyenlő jogokat biztosítassunk az állampolgárainknak, legyünk mindketten szuverének és szabadok, és ne egymás kárára történjen ez, hogy partnerek lehessünk, és az önök szomszéd régiója jobbá válhasson. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ő excellenciája, miniszter úr, köszönjük szépen a megjegyzéseit, ezen, amit mondott, valóban el kell gondolkoznunk. Hogyha tartjuk magunkat a kijelölt időhöz, akkor minden kollégának meg tudom adni a szót két percre. A palesztini kapcsolatokat kezelő delegáció elnökével kezdjük, de nincs itt, akkor a frakciókkal mi áll Köszönöm szépen, és üdvözlöm a miniszter urat. Azt gondolom, hogy a legtöbb európai politikus bánta, hogy ez az, Amerika, vagy az amerikai kormány már nem is akar becsületes mediátornak tűnni ebben a konfliktusban. Szerintem ez sem az izraeli, sem a palesztin érdeket nem szolgálja. Úgy látom, hogy van lehetőség igazságos megoldásra, hogyha az EU és az USA együtt dolgozik az amerik- a palesztinekkel és az izraeliekkel, hogy egy élhető kétállami megoldás jön létre. Amit Trump elnök bemutatott, mint terv, sajnos nem nevezhető a béke felé mutató megoldásnak. A jelenlegi amerikai kormányal tehát ez a helyzet, és azt szeretném kérdezni, hogy mi az ön véleménye? Mi, időközben milyen konkrét lépéseket tehetnénk, hogy oldjuk a jelenlegi feszültségeket, vagy hogy segítsünk a bonyolult gazdasági és szociális helyzeten, mit tudnánk mit tenni, mi lenne az önök prioritása, mint következő lépés. Még várakozunk, várunk arra, hogy Washington új politikát alakítson ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mihály Gála, Maria Rina. Köszönöm szépen, miniszter úr, a hozzászólását úgy gondolom, hogy mindannyian egyetérhetünk abban, hogy ez a terv egy provokáció a palesztin néppel, néppel szemben, de ugyanakkor egy sértés a multilateralizmussal szemben és a nemzetközi joggal szemben, és mi ezt tartjuk szem előtt, és ezt szeretnénk tartani magunkat nem, ott, nem erről szeretnék kérdezni, hanem a katári eh, miniszterelnök helyettesít volt, és ezt a tervet azért dolgozták ki, hogy megtárgyalják. Én megkérdezem, hogy az önök eh, arab országbeli eh, társai miért nem utasítják el egyből a Trump tervet? Köszönöm szépen mielőtt tovább mennénk, kérdezném, hogy lezártuk a listát. Annak fogom megadni a szót, aki már jelezte, hogy szeretne felszólalni, de egyre csak jönnek a kérések, és hát ennyi embernek nem tudok szót adni. Osztavicsus úr a Rinyó részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, elismerjük, hogy a béke tárgyalások megakadtak évtizedek óta, és nem történt előrelépés. Ugyanakkor optimistábbnak kellene lennünk az új generációkkal kapcsolatban, a mai gyerekekkel kapcsolatban. Miniszter úr, néztem a palesztini gyerekműsorokat, és a tévében antiszemita verseket tanítanak nekik, és azon és a mártírok dicsőítését, és a zsidók befeketítését. Azt tanítják nekik, hogy ők a legrosszabb emberek a világon. Kedves miniszter úr, mire számíthatunk az új generáció kapcsán, amikor a hatalom az ő kezükben lesz, és ők fognak döntéseket hozni? Nem gondolja, hogy eljött az ideje annak, hogy felülvizsgálják ezt a propagandát, ezt az Izrael elleni, zsidó elleni propagandát, és hogy lehetővé tegyék, hogy a fiatal generációk kinyújtsák a kezüket, és odaüljenek a tárgyalóasztalhoz. Köszönöm szépen, Petrasz. Az ID nem kérte a szót, akkor a zöldek jönnek. Mikro. <laughs> ja, herzlichen Dank Köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy beszámolt a helyzetről. Az én kérdésem is a közelkeleti tervre kérdeznék rá, Trump tervnek nevezem ezt, amit én nem ismerek el szerencsésnek. A pozitív oldala az, hogy a tárgyalás, a vita újra mm, megindul, Izrael-Palesztina akár tárgyalnak, és önök hogyan látják ezt? az izrael-palesztin tárgyalások alapvetően elbuktak. Nem, vagy lesznek a jövőben még tárgyalások. Én mindig úgy gondolom, hogy végén mindkét fél számára elkerülhetetlen, hogy találjanak egy megoldást, ami mind a kettejüknek jó, nemzetközi jog betartásával, a szabályok betartásával. Ön hogyan látja a Trump tervet, illetve a jövőbeli kapcsolatokat Izrael és az önök hatósága között? Köszönöm szépen, Langszibna asszony. EKR. Nincs koordinátor. Rajszen úr kap szót. Rajszen úr. Azt kérném, hogy az EKR nevében beszéljen a kolléga és én a delegáció nevében fognak beszélni. Ön most kap, most kap szót, és akkor most szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, örülünk, hogy eljött, ugyanis van egy sürgető igény a párbeszédre, egy olyan párbeszédre, amelyet magunk közt folytatunk a miniszterelnök az ENSZ előtt azt mondta, hogy kész a párbeszédre, azonban ez nyilvánvalóan egy helyes nyitás csupán, és bízunk abban, hogy folytatódik ez még, vagy hogy tovább lépnek ebből, és a béketervet nem alapvetődosítják el, tehát az erőszak biztos nem segít. Ha Gázáról, Gáza övezetből rakétákat lőnek, az nem fog segíteni. Szem előtt kell tartani, hogy Izraelnek is van egy igénye arra, hogy megvédje magát ilyen támadásokkal szemben. Hajlandók-e a Hamas által gyakorolt erőszakkal szemben kritikát gyakorolni, mindent elkövetni annak érdekében, hogy ilyen jellegű terrorista csoportokat feloszlassanak, ugyanis nem járhatjuk tovább az erőszak útját. Tehát sürgősen felszólítom, hogy üljenek le a tárgyalóasztalhoz méghozzá feltételek nélkül a nemzetek közössége, a népek közössége, és ezt szeretné, a jelenlegi feltételek figyelembevételével folytassák a tárgyalásokat, tehát azt kérem, üljenek le tárgyalni. A kérdésem most az, hogy készek -e erre valójában. Gue, Villanové asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm miniszter úr, rendkívül súlyos helyzetem megy keresztül jelenleg a palesztin nép az utóbbi évtizedekben ez a helyzet nagyon sokat romlott, rendkívül sok az emberi jog sértés és a nemzetközi jog sértése, és ez a terv, az a Trump tervnek a bemutatása, az a nemzetközi jog súlyos tiprása. Ez egy olyan dolog, amit elszenvedett a palesztin nép már régóta, ugyanakkor nagyon súlyos következményekkel jár az Európa Unióban és az egész világon. Ezek egy próbálkozás arra, hogy a nemzetközi jogot eh, túllépjenek. Ez két nagyon rendkívül súlyos eset, ami megtörtént, és az utóbbi években a izraeli politikának a kérdése középpontjában volt a területek, illetve a palesztin, palesztin letartóztatottak átadása. Palesztin a palesztin hatóságoknál megmaradt az történelmi terület tizen, kevesebb, mint 15 százaléka. Ez egyfajta apartheid. Gondoljuk, hogy el kell ítélni ezt a helyzetet. 1973 óta történik, zajlik ez a helyzet. Joseph Borrell arra hívta fel a feleket, hogy ne tegyenek egyoldalú lépéseket, amelyek sérthetik a nemzetközi jogot, hanem üljenek tárgyalóasztalhoz. A miniszter úr szeretne megkérdezni, hogy milyen feltételek mellett tudna ön asztalhoz ülni és tárgyalásokat elindítani a két, a két állam között. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Bazescu úr a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy újra találkozunk, miniszter úr. Miniszter úr, látom a mai napon, hogy igen, csak agresszív, hogyha megengedi, hogy így fogalmazzak. Nos, ez minden nemű elvárást félre söpör ezzel, hogy folytatni lehet a tárgyalásokat. Én ezt úgy látom, itt az egyetlen esély, hogy az utolsó esélyek egyike, hogy úgy mondjam, hogy valahogy békét teremtsünk közép-keleten. Palesztinának meg kell értenie, hogy Izraelnek vannak biztonsági igényei egyrészt, másrészt pedig Izraelnek meg kell értenie, hogy önöknek is vannak igényeik, szükségleteik, de a kettőt, hogy az izraeli pozíciókat és az önök pozícióit, ezek hogyha mindketten ragaszkodnak a saját helyzetükhöz rugalmatlanul, akkor nem lesz béke. Én azt javaslom államfőként, el kell ismerni Palesztinát, de ehhez tárgyalniuk kell, és meg kell érteni Izrael területi problémáit. Nem tudják ott elfogadni a népesség összetételének megváltoztatását, ezt önöknek is be kell látniuk. Ez, a menekültek, a palesztin menekültek ezt nem tehetik meg, hogy megváltoztassák az összetételt. Nagyon nyíltan kell beszélni erről a témáról. Azt hiszem, hogy ezt a problémát meg kell mm, vitatni, más problémákat meg kell vitatni, és természetesen a területcsere problémáját is meg kell vitatni. Incsia asszony. Hát, utolsó három hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úrnak is a bemutatót. Általában amivel foglalkozok, hogyha vita folyik az izraeli-palesztin témáról, és eljutunk oda, az egyik mellett, a másik mellett foglalunk állást. Én ezt nem szeretem, mert hogy anti-izraeli, vagy antipalesztinként kerülünk besorolásra. Én azt mondom, hogy úgy kéne ezt megközelíteni, béke mellett vagyok-e, vagy béke ellenes, antibéke vagyok. Igen, amit mm, Trump úr tett, az arcocsapás számos szempontból, ezért felteszem a kérdést, és mások is hasonló kérdést tettek fel szerintem, hogy mi lesz az első következő lépés, mi az, amit az EU-tól elvárna. A második pedig, ez nem feltétlenül a Trump tervvel függ össze, hanem Izrael és Palesztina témájával a választások, a palesztin választások, hogy, hogy állnak most ezekkel a választásokkal, van-e valamiféle akadálya ennek, és milyen jellegű akadálya van, mert a választás arra mutat, végül is azt mutatja meg, hogy egy-egy állam demokráciája mennyire stabil. Weimers úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, El Maliki úr. Az elmúlt mandátum során elfogadott egy állásfoglalást eh, a parlament eh, a visszatérésről, az említett izraeli polgárok hazatéséről Ron Shaw és Gadar Goldwin, akiket egyébként a Hamas tart fogva, tehát a hazatérésükről van szó. A biztonsági tanács is elfogadott egy állásfoglalást a 2174 es számmal. Itt a eltűnt személyekre hivatkoztak. Itt szeretnék családoknak az egyreegyesítést lehetővé tenni. Ezt a Hamas súlyosan megsérti a a palesztin hatóság mit tesz annak érdekében, hogy a biztonságos hazatérését biztosítsa ezen izraelieknek, akiket Gázában tartanak fogva, és a Nemzetközi Vörös Kereszt is sérti, véleménye szerint is sértik a jogot, a nemzetközi jogot. Mit tettek annak érdekében, hogy biztosítsák Hadar Goldin és Horonsó hazatérését, és akiket megöltek, és akiknek a földi maradványait a Hamas őrzi. Mick Wallace. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy Izrael így nem folytathatja tovább az Egyesült Államok áldása nélkül, és az Egyesült Államok nem támogathatná feltételek nélkül ennyire Izraelt, hogy, hogyha e, ez EU-ben nem működik közre. Vagyis azt gondolom, hogy meg kéne nézni az EU milyen irányba indul el, és hogyan tudunk egy békés megoldást találni. Szerintem a két állam megoldás halott, talán egy állam megoldás irányába kellene indulni, viszont, viszont ennek keretében egyenlőséget kell biztosítani a palesztinoknak és az izraelieknek, polgári jogot, polgári jogokat mindenkinek, és a palesztin menekültek hazatérését biztosítani kell. Isabel Veszelő Lima az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van. Meg szeretném kérdezni, de ez a kérdés most tették fel az imént, de én szeretném megkérdezni, hogy a két állam megoldásról mi a véleménye, mi az álláspontja, és ön te, hajlandó lenne tárgyalni kétoldalúan közvetlenül Izraellel, előzetes feltételek nélkül. Miniszter úr, nagy számú kérdés. Egy 10-15 percet tudok adni, hogy erre rengeteg kérdés, hogy a lehető legtöbbre próbáljon válaszolni. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel fogom kezdeni valóban készek vagyunk arra, hogy közvetlenül tárgyaljunk előfeltételek nélkül Izrael. Abszolút, ez így van. Amíg a a régi körülményekre mm, hivatkozunk, amit az egész világ elfogadott, tehát a nemzetközi jog, az ENSZ határozatai és nemzetközi legitimáció ez az, ha ez megvalósul, készek vagyunk. A kérdés az, hogy van-e partnerünk az izraeli oldalon, ebben kételkedem. Mi éveken keresztül próbálkoztunk ezzel, és úgy tűnik, hogy a lehetőséget elszalasztottuk, és elszalasztjuk most is. A két államos megoldás, hogy halott, úgy tűnik, hogy Izrael erre törekszik, Netanyahu erre törekszik, hogy új tényeket kíván kialakítani, új valóságokat kialakítani a terepen, és egy új realitást kíván felállítani. Úgy tűnik, hogy bennünket, valamennyiünket arra felé hajt, hogy egy egyállamos megoldás szülessen, de ez, ez annyira rossz Izraelnek, mint mindenki másnak. Miért akarják? Tényleg úgy gondolják, hogy Izrael lehetővé teszi palesztinieknek, hogy egyenlő jogaik legyenek a palesztinoknak egy egyetlen államon belül egyenlő polgárként egy demokratikus rendszerben? Ez vicc. Izrael ezt sosem fogja megtenni akkor mit látunk majd, hogyha az egy állam megoldás letik, meg egy apartheid rendszer? Gyakorlatilag akkor aláírjuk azt, ami már most is van a nyugati parton, egy apartheid rendszer. Egy állam, két rendszer. Az egyik rendszer az izraeli zsidók számára, és egy rendszer pedig a palesztin arabok számára. Ez van ma a nyugati parton, és gyakorlatilag ezt legalizálnánk az államra. Nem hiszem, hogy Izrael ezt elfogadja, de ők erről bálnak 30, a nyugati part 33%-át kívánják megszállni a Jordán folyó völgyét, a legtöbb telepes, több, gyakorlatilag mit tesznek? Egy állami megoldást akarnak, ebbe az irányba nyomnak mindenkit. Ők tényleg ezt akarják. 6,7 millió palesztin arab és 6,7 millió izraeli zsidó él itt, akkor itt lesz egy demográfiai probléma is egyébként. És erre vissza is térek az ön kérdésére. Egy pillanat alatt mi leszünk a többség, és egy demokratikus rendszerben, egy egyállamos megoldásban mi leszünk a kormányon. Ez lenne ez az elvárás. Két év múlva itt az egy államnak a miniszterelnöke Hamát lesz. Így fogják hívni. Gondolják, hogy ez Izraelek ezt el tudják fogadni. Soha nem fogadják el. Ezért jobb számukra, hogy megőrizzék a két államos megoldást. Ez jobb nekik, amennyiben józan paraszti eszük van, akkor erre fognak törekedni. Ilyen értelemben érdemes a béke gondolkodni. A két állam megoldás valóban ez elérhető. Ez egy konszenzus jelentene valóban. Van a világon egy konszenzus. Most feladjuk ezt a konszenzust azért, ami még nincs a kezünkben. Tehát a kezünkben a két állam megoldás, akkor próbáljuk ezt megőrizni egy bizonytalan helyet. Ami igazából nincs is a kezünkben, azt, azért ezt feladnánk. Az egész világ támogatja a két állam megoldást. 50 éven keresztül dolgoztunk, hogy ezt a konszenzus megteremtsük a két állam megoldásban. Csak Izrael és az Egyesült Államok az a két állam, akik nem akarják a két állam megoldást. Ez lehetővé akarjuk tenni számukra, hogy legyőzzenek bennünket az egész világot, hogy tönkretegyék a nemzetközi konszenzust, a két államos megoldást. De és ahol nem tudjuk, hogy ki vezet, ahol egy apartheid lesz, ezt szeretnénk egyszerűen azért. És itt so, sok kérdésre válaszolok egyidejűleg. Mit tegyünk? Meg kell őrizni a két állam megoldást. Nagyon keményen kell dolgozni azért, hogy ez megmaradjon, és meg kell próbálni megnézni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. De milyen jellegű két állam megoldásról van szó? nem a Trump szerinti megoldásról, vagy Netanyahu szerinti megoldásról van szó, hogy teljesen széttöredezik, a szuverenitás nélküli entitást hoznának létre. Egy szuverén, demokratikus palesztin államra van szükség a 67-es határozat szerint keleti Jeruzsálem fővárossal. Ez a magva ennek a megoldásnak, de másfajta két állam megoldást nem tudunk elfogadni. Ez van. Ezért érdemes harcolni, és önöknek a kezükben van a hatalom, vagy az erő, hogy ezt megtegyék az Európai Parlamentként. Dolgozzunk a két állam megoldáson, és láthatják, hogy Palesztina a partnerük lesz ebben. Ha tényleg a két állam megoldás mellett dolgozunk, ez a bázisa a megoldásnak. De hát, hogyha erről a két állam megoldásról beszélünk, önök európaiként elismerték Izrael államot, ami hiányzik ebből a képletből, hogy elismerjék a palesztin államot. Románia megtette ezt, a Palesztinát, de az többi ország nem ismert el Palesztinát egyelőre, és hogyha a két állam megoldást meg akarják őrizni, és hogyha szilárdan akarnak ezen a talajon maradni, és hogy a, nyug, a, nyug, a nyugati part státuszát biztosítani akarják, akkor rá kell venni a saját országokat, hogy ismerjék el palesztin államot. Ez az egyetlen feltétele annak, vagy lehetősége annak, hogy egyenlő ö, államokat hozzunk létre, és egyenlő félként tárgyaljuk Izraellel. Mi, mi, akiket megszállnak, csak Ramallah marad nekünk, és Eh, csak, az, csak Ramallah miatt le fogunk ülni az izraelékkel tárgyalni, ezt el tudják képzelni. Ez nem lehet egy tárgyalási alap. Nem egyenlő felek tárgyalnak. Egyenlő kell tárgyalniuk. Az egyenlőség azt jelenti, hogy szuverén államok, független államok tudnak egymás mellett ülni és tárgyalni egyenesre szemben. Ez fontos, ezt kell megteremteni. Egyébként önök is tudják, mi lesz az eredmény. Madridon a konferencia, aztán tovább mentünk, és nézzék meg, meddig jutottunk. Sehol nem jutottunk időközben. Egyszerűen azért, mert önök is tudják, hogy nincsenek egyenlő felek. Nem, nincs egyensúly, az izraeliek megszállók, ők az erősebbek, ők döntenek el mindent a terepen, és mi palesztinok megszállás alatt élünk, és mi vagyunk az alárendelt szerepben. Ez nem egyenlőség, és ez nem tisztességes, és nem fenntartható. Így nem lehet egyenlő felek között tárgyalni. Vagyis, ha megnézzük, hogy mik a legjobb feltételek a tárgyalásokhoz, az első dolog az az, hogy azon országok, akik még nem ismerték el a palesztin államot, tegyék meg ezek után, és igyekezzük rávenni őket erre, és döntsük el egyértelműen, hogy a két állam megoldás a legjobb megoldás az izrael és palesztinok közötti tárgyalásra, és hogyha ez megtörténik, akkor a palesztinok elfogadják azonnal a meghívást, és helyet foglalnak a tárgyalóasztalnál, annak érdekében, hogy ezt az ügyet megbeszéljük. Valóban aggódunk az új generációk miatt Palesztinában és Izraelben is. Valóban mi az új generációkkal dolgozunk. Ha béke, békét akarunk teremteni, az miattuk van érdekük. Az ő érdekük is ez sokkal inkább, mint a mi érdekünk. Ez nagyon fontos. Ezért aztán, hogyha ezt el akarjuk érni, akkor dolgoznunk kell a béke érdekében. Az, az, ehhez viszont a megszállást meg kell szüntetni, és a palesztinoknak meg kell adni a jogokat, a függetlenséget is egyben. Nem lehet egyidejűleg megszálló Izrael, és közben azt mondani, hogy ők teljesen demokratikusak. Hogy lehet demokratikus valaki, egy, egy, aki egy másik népet megszáll, aki meghatározza egy másik nép jövőjét, hitét, ezért aztán beszélni kell a generációkkal, biztosítani kell, hogy a gyerekek iskolában menjenek, de ha iskolában mennek, állandóan izraeli katonákat látnak, az izraeli telepesek is ott vannak, ha az egyik helyről a másikra mennek, folyamatosan falat látnak, telepeseket és rendelőket. Ez az igazság. Így nő fel egy ifjú palesztin generáció. Hogy tudják hogy hogy tudjuk mi azt elképzelni, hogy meggyőzzük őket arról, hogy a jövőben lehetőséget kapnak, hogyha nem eh, szereljük le ezeket az elemeket, nem szüntetjük meg ezeket az elemeket, eh, elemeket. Ez szétválaszt bennünket. Így nem lehet eh, békét építeni a két fél között. Oké. Okay. Look, Nézzék, végső soron nem azért mondunk nemet, csak hogy ellenkezzünk. Készek vagyunk arra, hogy elköteleződjünk, amikor lehetőség nyílik erre. És amikor ez a Trump terv megjelent, és tagadja a palesztinok jogát az államokhoz, és tagadja a nemzeti narratívájukat, és elveszi a jogot attól, hogy saját államuk legyen, szuverén államuk, és Izraelnek teljes kontrollt biztosít a szuverenitások felett, a biztonságuk felett, a palesztin területek felett, illetve a palesztin légtér és tenger felett is, akkor Mit gondolnak, hogy fogadhatná el ezt uh, Palesztina? Néhány napja Netanyahu írt egy cikket az Izraelhajom újságban, és világosra tette, hogy a feltételek, amelyeket a palesztinoknak szabnak, olyanok, hogy csoda lenne, hogyha a palesztinok ezt tudnák teljesíteni, és még ha csoda is történik, és a palesztinok képesek teljesíteni ezeket a feltételeket, akkor is Izrael fog dönteni arról, hogy Palesztinának van-e joga egy saját entitáshoz, vagy semmi államról még nem is beszélünk. És hogyha a jövőben az izraelek jogot adnak Palesztinának, hogy legyen saját entitásuk, bármikor elfoglalhatják, megszállhatják a területüket, hogyha úgy gondolják, hogy a biztonságuk fenyegetett ugyan már ebben a teremben, ugyan ki fogadná, hogy egy ilyen entitás állampolgára legyen? Senki. Biztosíthatom önöket, senki nem fogadná el ezt, és a palesztin oldalról senki sem áll készen arra, hogy elfogadja ezt a megaláztatást. Nem vagyunk alsóbrendűek mi sem, és azt szeretnénk, hogy egyenlően bánjanak velünk, ahogy önök is. Szeretnénk jogokat, méltóságot és szabadságot. Független államot akarunk, és békét szeretnénk Izraellel, mégpedig egyenlőségi alapon. Számunkra ez nagyon fontos, és kérem, ne maradjanak le erről lehetőségről, lépjenek fel, amíg erre van lehetőség, hiszen hogyha Izrael végrehajtja a Trump tervet, és annexelje a Cisziordániát, akkor önök üdvözlik az erőszakot nem csak Palesztinában és Izraelben, hanem az egész régióban. Senki sem szeretné ezt látni. Kérem, hogy akadályozzuk meg ezt. Köszönöm szépen. Excellenciája, a kollégáim nevében is köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. kapcsolatban maradunk a képviseletükkel. Ön és a kollégái rendszeres vendégei az Európai Parlamentnek, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen kulcsfontosságú a jelen időszak. Köszönöm. Colleagues, let's continue our committee meeting. Kedves kollégák, folytassuk az ülésünket. Az utolsó pont az ebéd szünet előtt, amely egy órakor lesz, a nyolcas. Üdvözlöm köreinkben az Európai Uniós NATO mellé rendelt izraeli nagykövetet, Áron Lesnó járt Sokan ismerjük őt, hiszen rendszeresen ellátogat az Európai Parlamentbe. Nagykövet úr, itt volt már velünk Katar körügyminisztere, és mielőtt ő megérkezett, ezen a széken ült a palesztin külügyminiszter. Öntől szeretnénk hallani, hogy mi Izrael álláspontja legutóbbi fejlemények kapcsán a közelkeleti béke folyamatban, különös tekintettel az amerikai kormány legutóbbi javaslatára. Nem is húznám tovább a szót, hanem megadom önnek a szót, és nagyon sok kolléga is fel fog majd szólalni. Üdvözlöm a szakbizottságunkban a nagykövet urat, és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt vendégek, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, különösen azután, hogy ilyen eminens külügyminiszterek voltak itt előttem. Lenne egy rövid beszédem, de először is azt mondanám el, elnök úr, hogy ma délelőtt teljesítettem állampolgári kötelességemet, és szavaztam az izraeli nagykövetségen, hiszen az Izrael nagykövetségen most kell szavazni a választásokon, amelyek két hét múlva lesznek. Ezt azért mondom el, mert egyrészt büszke vagyok rá, hogy szavaztam, másrészt pedig nagyon érzékeny politikai időszakot élünk Izraelben, és legalább nekem észben kell tartani, hogy milyen érzékeny ez az időszak. Először is hadd szóljak pár szót az EU és Izrael közötti kapcsolatokról. Ezek a kapcsolatok szilárdak és nagy potenciáljuk van. Közös érdekeink, közös értékeink vannak, és egy közös, gazdag közös történelmünk. Két területet szeretnék illusztrálni, ahol együttműködés van az EU és Izrael között. A biztonság, a tudomány és a technológia területén. Példaként ami tökéletesen illusztrálja ezt. Hadd említsem, hogy 2009. Decemberi, 2019. decemberében két hónapja az Európai Innovációs Technológiai ö, Intézmény, az EIB ö, megnyitott egy központot Tel Avivban. Három ilyen központ van az EU-n kívül, a másik kettő a völgyben és Kínában helyezkedik el. Ez ö, egyértelműen bizonyítja, hogy mennyire értékesnek tartják Izrael hozzájárulását ezen a területen. Hadd mondjak még pár szót a regionális biztonságról is. Azt remélem, hogy hamarosan elindul a növekedés és a fejlődés a kapcsolataink politikai szintjén. Ennek egy alapköve az, hogy az, az EU elismeri azt a kockázatos biztonsági helyzetet, amelyel Izrael mindennapi szinten szemben néz Irán, a legfőbb fenyegetés számunkra. Bár tudom, hogy ma leginkább azért hívtak meg, hogy az izraeli-palesztin konfliktusról beszéljek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Irán Izrael első számú biztonsági kockázatát jelenti. Világosan szeretnék fogalmazni. Ez a fenyegetés nem Izraelre korlátozódik. Irán az összes nyugat-közeli nemzetet fenyegeti a régióban, és a régión túl is Európát is ideértve. Nem akarok belemenni a részletekbe, de ahogy önök azt várják tőlünk, izraeliektől, hogy érzékenyek legyünk az európai ö, prioritások kapcsán, mi ugyanezt várjuk el önöktől Izraelben. És ö, nem gondoljuk valószínűnek, illetve azt szeretnénk, hogy értsék meg, hogy a mi esetünkben Irán Izrael létét fenyegeti közvetlenül, illetve a kliensek segítségével is. Most lássuk a palesztin kérdést. Először is azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy az elf, amely vezérel minket, hogy békére vágyunk a szomszédainkkal, mindannyiukkal, ideértve Palesztinát is. Ugyanakkor szeretnénk biztosítani Izrael biztonságát és védelmét. Izrael az egyetlen, aki képes meghatározni saját biztonsági érdekét. Ami az amerikai elnök javaslatát illeti, az én tanácsom mindazok számára, akik jót akarnak Izraelnek és Palesztinának, gondolom ez mindenkire igaz itt, hogy próbáljanak arra koncentrálni, hogy az ön, önök szemében melyek a terv pozitív elemei. És kérem, hogy buzítsák arra a palesztineket, hogy te járjanak el ugyanígy. Szerintem a terv megfelelő egyensúlyt teremt az izraeli biztonság és nemzeti érdekek között, és a palesztini vágyak között, hogy önrendelkezéshez jussanak. Izrael kész tárgyalni a palesztinekkel a terv alapján. Ez egy jó béketerv. Azt reméljük, hogy ez a parlament támogatja ezt az erőfeszítést, és segít nekünk visszaterelni a palesztini vezetőséget a tárgyalóasztalhoz. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az elmúlt húsz évben három alkalom során Izrael és az Egyesült Államok átfogó béketervet kínált Palesztinnek. Palesztinának. Legutóbb Obama elnök 2014-ben. Palesztin azonban ezt konzisztensen visszautasította. Trump elnök terve a konfliktus gyökerét kezeli, és ragaszkodik ahhoz, hogy Palesztinának el kell ismernie Izraelt, mint a zsidók állama. A terv elismeri Izrael szuverenitását Judeában és, és más területeken. Ez alapvető fontossága a biztonságunk szempontjából és az örökségünk megvédéséhez. A terv azt is kimondja, hogy Izrael fenntartja a státuszkót azokon a területeken, amelyek nem fogják Izrael részét képezni a jövőben. Izrael teljes mértékben osztja Palesztina vágyát az a kapcsolatban, hogy jobb életet biztosíthassunk, méltóságot, prosperitást és reményt adjunk az állampolgároknak. Ez a béketerv ilyen perspektívát kínál a palesztináknak. Ez a terv nem üzel senkit otthonról, izraeliek és palesztinek is maradhatnak. Ehelyett innovatív megoldást javasol, amelyek alapján a kijelölt területek folytonosak lesznek, és mozgásszabadságot biztosítanak. Az 50 milliárdos befektetési terv, amelyet az amerikaiak ajánlanak, segítenek prosperitást kialakítani a palesztinák számára is. Ez a masszív befektetés pozitív változáshoz fog vezetni, amely, amelyet minden palesztin érezni fog. A megállapodás kezeli az országom alapvető biztonsági szükségeit, kimondva, hogy Izrael biztonsági ellenőrzés gyakorol az egész területen, az egész területen, amely nyugatra van a Jordán folyótól, így Izraelnek állandó keleti határa lesz, hogy megvédje a leghosszabb határát. Ez egy kulcsfontosságú elem Izrael nemzetbiztonsága szempontjából. A megállapodás azt kéri, hogy szereljék le a Hamaszt, és hogy szereljék le Gázát. Ez a pont nem csak Izrael számára létfontosságú, hanem a palesztinák számára is. Világossá teszi, hogy a palesztin menekültügyi probléma Izrael területen kívül kell, hogy megoldásra kerüljön. A terv szerint Jeruzsálem ősi fővárosunk egységes marad, mégpedig izraeli felhatóság alatt biztosítja, hogy a ö, vallási helyszínek, ö, emlékművek ö, hozzáférhetők lesznek mindenki számára, és a státuszkót biztosítja. Reméljük, hogy a palesztinek el tudják fogadni a békének ezen perspektíváját, és reméljük, hogy nem fognak lemaradni erről a béke lehetőségről. Ez a megállapodás valódi lehetőség mindkét oldal számára. Izrael nem szeretne lemaradni erről a lehetőségről, és azt reméljük, hogy az EU sem fog lemaradni erről a pozitív lehetőségről a régióban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen nagykövet úr, hogy bemutatta Izrael álláspontját a jelenlegi fejleményekről. Különösen mi a legutóbbi hozzászólásait illeti, hiszen erről beszéltünk egész délelőtt. 15 kolléga szeretne hozzászólni, megpróbálunk mindenkit meghallgatni. Viszont a Rima asszony az első. Président, Monsieur l'ambassadeur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, köszönöm, hogy itt van. Meghallgattuk Önt nagy figyelemmel. Először is utalnék arra, amit ön mondott, hogy ön büszke, büszkén szavazat ma délelőtt, mindazok, akik demokráciában élnek, ugyanúgy kellene, hogy ugyanolyan büszkék legyenek arra, hogy, hogy megteszik demokratikus kötelességüket. Ön sokat beszélt a békéről, és néhány szóban azt szeretném mondani, hogy mindenkinek kellene, hogy joga legyen a békéhez, és ez egy olyan dolog, amit nehezen tudunk megvalósítani a térségben. Megértem, hogy az a nemzetközi politika, amit Irán folytat le, nagy problémát jelent Izraelnek, és ez egy probléma nekünk is. A magunk részéről szeretném, hogy értse meg, hogy az a béketerv, amit az Egyesült Államok benyújtott, nem elfogadható, nem tudjuk azt támogatni, nagy aggályokat vet föl, és úgy gondolom, hogy érdemesebb lenne más alapokon dolgozni. Ugyanazt a kérdést szeretném feltenni önnek, mint amit föltettem az, előz, az ön előtt felszólalónak, hogy mit gondol, hogy mi lehet a megoldás. Ő például elutasította az egy állam megoldást, ő inkább a két állam megoldást támogatta, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogy meglássuk, hogy önnek mi a véleménye erről, mit gondol-e mindenről. Di Maria Arena. Maria Arena az SZND részéről. The coordinators don't take the floor. I'm always running a risk that I will be criticized for. A koordinátorok nem szólalnak fel. Hát ez mindig kockázat, és sok kritika érem miatt. Két kérdést tennék föl, megértettem, hogy mik az ön álláspontja, amit ön felvázolt. Az én nagy kérdésem nagyon egyszerű. Hogyha ez a terv, ez ennyire, hogyha ez a terv valóban tiszteletben tartja mindkét mindkét népet, és Trump elnök úr miért nem tudta ezt megvédeni az ENSZ előtt, ahhoz, hogy, hogy nemzetközi támogatása legyen. A második kérdés, ön tudja, hogy milyen kapcsolat van Izrael és az Európai Unió között, amelyik a különböző nemzetközi jogi egyezményre alapszik, és ezekre támaszkodik. Izrael is aláírta ezeket, és az Európai Unió is. Tehát Izrael, mivel hogy ezeket aláírta, öt kötelezettsége van ezekkel szemben, ezek betartására. Ugyanakkor a Trump terv támogatása, már pedig önök azt jelentették ki, hogy önök támogatják, ez a visszalépés ehhezekhez képest, és ennek a megsértése, ezeknek a jogi egyezményeknek a megsértése, ez esetleg azzal is járhat, hogy Európa Unió bizonyos kapcsolatokat megszakít Izraellel. Izrael kész ezt vállalni? Kész vállalni ennek a következményeit, hogyha az Európai Unió nem támogatja a Trump tervet, akkor önök mit fognak tenni, illetve hogyha önök tovább támogatják és ragaszkodnak a Trump tervhez, akkor kép eh, hajlandók a következményeket vállalni. Bausa úr a Rinyó részéről. Bausa? Bausa. Bausa úr. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni. Elsőként meg szeretem köszönni nagy követ úrnak, hogy hozzánk jött és felvázolta az álláspontját, illetve megválaszolja, felvázolja a az álláspontját, és állja azt a nem túl rejtett antiszemitizmust, amit néhányan, néhány képviselő mutatott be. Egy spanyol bűnöző, menekült bűnöző kijelentéseket tett, pont pontosan nem tudom megmondani, de az spanyol államot Adolf Hitlerrel hasonlította össze. A legfelsőbb bíróság előtt zajló pert összehasonlította a holokauszttal. Szeretem tudni az ön véleményét erre vonatkozólag. Másodszorban osztom az ön elemzését, Ugyanakkor néhány néhány ember a kormányából azt, azt jelentette ki, hogy Izrael egy fenyegetett állam, olyan erők vannak velük szemben, amelyek le akarják rombolni. Nagy Követor, mit tudunk mi tenni az Európai Unió részéről, hogy bebizonyítsuk, hogy minket érzékenyen követjük az önök biztonsági következményeit? Köszönöm. Idé. Köszönöm szépen, nagykövet úr, nagy öröm önt hallgatni mindig. És e, nyugtázzuk azt, hogy ön szavazott, ez egy olyan dolog, ami közös bennünk szeretjük, és védjük a demokráciát az országainkban. Én már kifejtettem a parlamentben a támogatásomat a Trump terv mellett, amelyiknek az az érdeme, hogy újra előhozta a béke kérdését Izraelben, Palesztinában és az egész térségben. Én abból indulok ki, hogy az európai biztonság védelme Izrael védel, biztonságának a védelmen keresztül történhet csak, mert hogyha megvédjük Izraelt, akkor megvédjük Európát. Kérdem én, ön úgy gondolja, hogy a Trump terv és az önök képessége, hogy véghez vigyenek egy tárgyalást az adott térségben, elősegíti majd más térségeknek a békéjét, amelyek össze vannak kötve a közel-kelettel, a, a földközi térségnek. Tehát, hogyha az ottani biztonság elősegíti más térségeknek a biztonságát is. Köszönöm a zöldek nevében, Auken asszony. Köszönöm szépen. A Rinyóhoz szólok egy néhány dolgot. Vannak ortodox zsidók barátaim Izraelben. Az okupáció megszállás nem kóser, mondta ő. A, a megszállást bírálni az egy oporton, egy megfelelő dolog. És ami a nemzetközi jogot illeti, most szeretném elmondani, hogyha az EU-t arra szólítom fel, Borrell urat is arra szólítom fel, hogy elmúlt héten is ez történt. Borrell úr egyébként megkapta a támogatást a legtöbb hozzászólótól, mert a nemzetközi jog köt bennünket. A nemzetközi jog nem olyan dolog, amit hogy be, hol betartunk, hol nem. Ez ugyanis a szerződésünkben szerepel, hogyha 21. cikket elolvasok a szerződésünkben, akkor az azt tartalmazza, hogy a nemzetközi jogot be kell tartani, és hát igen, a, nem, a biztonsági tanács döntései az EU jog alapját képezik, és itt vannak döntések, itt teljes katonai kontroll alatt tartják a palesztinokat, hány palesztinről beszélünk, hányat távolítottak el közülük, három ezret, vagy még többet és teljes kontroll alatt hagyják ezeket az embereket. Én értem azt, hogy mit szeretnének, hogy önök békét akarnak a szomszédjaikkel, ez, ez alapvetően érthető. Ezért kérem, az Arab Liga megismételte, amit már 2003-ban is mondtak, az egész enc szel kapcsolatban a 67-es határokból keleti állami döntésből kiindulva a két állam megoldást támogatták, és a Genfi javaslat is ezt tartalmazta egy néhány évvel azelőtt, és ez tulajdonképpen nemzetközi jog is, vagyis most törekednünk kell arra, hogy most mi történik, hogy ha elismerik, persze ez nagyszerű kívánsa, kínálat volt, vagy ajánlat volt, de elutasította Izrael akkoriban, mert szeretném megkérdezni még egyszer, hogy miért nem fogadják el ezt a megoldást, miért Izrael jövőjét teszik kockára, pedig Auken asszonynak köszönöm az EKR nevében. Meg tudnak állapodni egy valakiban? Az EKR-rel ma volt délelőtt némi összeütközésünk emiatt. Köszönöm szépen, Herman Tacs. Spanyolul beszélek. Orgom avrá visto. Nagykövet úr, ahogy látta, és hogy hallotta a kommentárokból, a megjegyzésekből, ön nem a, a Trump terv nem fog élvezni nagy támogatottságot itt az Európai Parlamentben. Ezt a tervet Trump vetette föl. És egy olyan terv, amelyik, amelyik nem egyenlő alapokból indul. Izrael kapcsolatosan szeretnék néhány megjegyzést tenni. Borrelről beszéltük, a járt Teheránba, Iránba, a napokkal azután, miután iráni rezsim 1500 tüntetőt ölt le az utcákon, nem volt tüntetés, és ugyanúgy beszéltünk azzal az állammal, mint egy bármilyen országgal, és nem egy olyan állammal, amelyik eh, le akarja rombolni Izraelt. Eh, a spanyol kormány egy eh, radikál kommunista kormány, amelyikben amelyik támogatja a a palesztinokat, és vannak olyan önkormányzatok Spanyolországban, amelyeket támogat ez a kommunista kormány, ahol zsidókat nem vehetnek föl az önkormányzatokba dolgozni, tehát nagyon kevés, nagyon kevés remény látok arra, hogy az Európai Unió támogassa ezt a tervet, pedig vannak igen realista alapjai, és úgy gondolom, hogy a palesztinak el fogják veszíteni az alkalmat, a ne feléjük nyújtott lehetőséget, mert folyamatosan elveszítik, nem ragadják meg a lehetőséget, amelyeket immár 70 éve feléjük nyújtanak. Ez az ezek az a, az antiszemitizmus óriási fenyegetettség jelenleg is Nyugat-Európában, elmenekülnek Franciaországból, Németországból, és ez egy szörnyű dolog. Köszönöm szépen, Gue. Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogok egy percet se vesztegetni arra, hogy ilyen szörnyű, barbár kijelentéseket hallgassunk, sajnos az én országom egyik képviselője részéről is. Üdvözlöm nagykövet úr, szeretném megkérdezni, milyen méltósága lehet egy olyan országnak, amelyikben nincs területi folytonosság, amelyik folyamatosan vegzálják más országok kormányai, amelyikben folyamatosan az emberi jogokat megsértik más hatóságok azt úgy nevezték, hogy egy, egy tökéletes terv, de ugyanakkor ez egy olyan terv, amelyikben előzetesen sem beszélték meg az palesztin hatóságokkal. Ennek a tervnek van egy illegális vonatkozás az Európai Uniónak, a nemzetközi jogot be kell tartani. Azért mondom, hogy illegális ez, mert nem tartja figyelembe azokat az eddig megtörtént megállapodásokat, át akarja venni Jeruzsálem fölötti az uralmat, a szízjordániai településeket akarja állandósítani, a Jordán völgyben is ezt a jelenleg illegális helyzetet akarja állandósítani, és több mint 5 millió embernek, menekült palesztin embernek a helyzetét úgy akarja lerendezni, hogy valójában nem történik velük semmit. Ön valójában úgy hiszi, hogy ez a javaslat garantálja a palesztinoknak az egyenlő bánásmódot és a szabad mozgást és a szabad jogok gyakorlását. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha egy fenntartható béketervet kellene kidolgozniuk annak érdekében, érdekében, hogy leállítsuk az eh, szélsőséges erőket az önök országában. A, az Európai Külügyi Szolgálat legmagasabb tisztviselője is eh, azt eh, arra hívta föl, hogy próbáljuk elkerülni ezeket az egyoldalú megállapodásokat, egyoldalú javaslatokat, nem csak palesztinak keltek fel ez ellen, hanem még izraeli béke mellett harcoló csoportok, illetve szervezetek azt mondták, hogy ez egy szörnyű terv lenne. Milyen módon akarja Izrael ezt a tervet végrehajtani? Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Tudom, hogy érzelmileg közelítjük meg ezt a kérdést, de ennek ellenére mindenkit arra kérek, hogy a parlamenti kifejezések keretei között maradjunk. Persze én a fordítást hallottam. A következő problémám van. Egykor be kell fejeznünk az ülést, mert fél háromkor szavazunk. Most megadom önnek a szót. További hozzászólás nem lesz. És 7-8 percben azt kérem, hogy foglalja össze, rendben van? Igen. Én is egy néhány dolgot talán én is kihagyok majd, elnézést kérek, hogyha a fordítás miatt nem tudok mindenre reagálni. És most a kérdéseikre próbálok válaszolni. Nagyra becsülöm ezt az érdeklődést, amivel itt találkoztam, nagyra becsülöm ezt a párbeszédet is. És az egyes, kettes, hármas konszenzus biztonsági jellegű Izrael esetében. És az egyes, kettes, hármas számú biztonsági fenyegetés az iránt jelenti. Ez a, ez a palesztin téma nyilvánvalóan érzelmeket kell, érdeklődést kelt, de tartsák szem előtt, hogy az izraelieket fenyegeti egy olyan ország, amely önök számára esetenként egy barát. És elvárom, hogy parlamenti képviselőként és Izrael barátaiként, hogy akik, mindenki azt mondta ugye, hogy becsülik Izrael biztonságát, hogyha Irán Izraelt fenyegeti, akkor álljanak fel, nem maradjanak csöndbe, szólaljanak meg. Ennek így nincs értelme. Nekünk meg kell szereznünk az önök bizalmát, és önöknek meg kell szerezni a milyenket. De az nem lehet, hogy ha elfelejtjük, hogy mi a legfontosabb biztonsági aggája Izraelnek. Ez nem lehet, ez nem fog menni. Ezt a párbeszédet folytatni kell. Nyilvánvaló Izrael erre kész. Abszolút fontosak a kapcsolataink Európával. Az összes szinten, összes fronton együtt kívánunk működni, de valahogy kölcsönösen egymást kell meghallgatni. De, tehát vádakat megfogalmazni, alaptalan vádakat megfogalmazni, ez nem megy, tehát ami a két állam megoldást illeti. Én csak diplomata vagyok, ez egy szerencsés helyzet. És elmúlt este, éjszaka a miniszterelnököm az arab-izraeli televízió csatornán beszélt, és feltették neki a kérdést, hogyha készek vagytok erről tárgyalni, akkor üljünk le. Mi az elv? Mi az elve annak, hogy béketárgyalásokat folytatunk? Tárgyalás, de hogyha nem tárgyalunk az amerikaiakkal, vagy az európaiakkal, vagy arab országokkal, mindenkivel tárgyalni kell, a palesztinokkal is, és hogyha egyet értenek azzal, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz, akkor bármit meg tudunk beszélni, beleértve a két állam megoldást is volt kérdés a biztonsági tanácssal kapcsolatban. Nem hozzám kell ezzel fordulni. Én Izrael nevében tárgyalok, beszélek. Nem az amerikaiak, nem az európaiak, és nem az arabok nevében. Még a palesztinok nevében sem. Én az Izrael állam nevében beszélek. Ez az én hazám. És mi nem vagyunk tagjai a biztonsági tanácsnak. Izrael sosem volt tagja még az Izrael, a biztonsági tanácsnak. Fel kell tenni a kérdést, Izrael miért nem került be soha, miért nem szavazták be 72 év függetlenség során, miközben Európa miért nem ragaszkodik ahhoz, hogy válasszák be Izraelt valamikor a biztonsági tanács tagjával. Két európai ország ellenzi ezt. Nem egyáltalán, amikor mi jelöltek voltunk, visszavontuk, mert nem volt esélyünk Németország, és azt hiszem Belgium volt, akik nem támogattak bennünket. De hát az önök érdeke ez, hogy a biztonsági tanácsban legyen Izrael, és támogassanak bennünket ebben, mert több bizalom születne Izraelben a nemzetközi szervezetekkel szemben, az ensz kapcsolatban. Pillanatnyilag nagyon alacsony a bizalom, az, nézzük meg, mi történik Genfben hogyha Venezuela, Észak-Korea, Szíria, Katar ítéli el Izraelt. Ezt komolyan kell venni. Ez, hogyha nemzetközi szervezet komolyan vegyük, az ENSZ ügyekkel foglalkoztam a külügyminisztériumban Izraelben. Én komolyan veszem ezt a dolgot, és igyekeztem elérni, hogy nagyobb legyen a bizalom. Bauza úr nagyjal becsülöm, amit mondott az antiszemitizmussal kapcsolatban. Az én reakcióm persze a felháborodás nyilvánvaló. Önöknek kell kiállniuk ebben a bizottságban, ebben a parlamentben az antiszemitizmus ellen. Még belülről is van ilyen. Az antiszemitizmus Európában ijesztő. 2019-ben volt a legnagyobb számú antiszemita akció a második világháború befejezése óta. Mi az üzenete ennek a zsidó emberek számára? Mit, mit üzen ez Izrael államnak? Gondoljanak erre is. Az arab béketerv. az, a palesztinok kétszer elutasítottak béketerveket, ugye 2008-ban Olmet miniszterelnök volt az a 2014-ben Obama elnök is előterjesztett egyet. 10-70 év mm, elmúlt, a középkelet megváltozott szerintem, és azt kell megnézni, hol tartunk most, mi van az asztalon. Ez a Trump terve pillanatnyilag, és látom, hogy min, nem mindenki ért egyet ezzel a tervel, de próbáljuk megállapítani, hogy mi jó ebben a tervben, és utána megnézzük, hogy mi az, amit nem kedvelünk, nem tetszünk. Villanova asszony Jeruzsálemre is hivatkozott. 1947-ben Izrael még mielőtt állam lett, mi elfogadtuk a megosztást. Ki volt ellene? Ki nem akarta akkor? Nem Izrael volt az, aki ezt elutasította. Ne jöjjenek hozzánk. 19 évvel ezelőtt a szent helyek, gondoljunk csak ezekre, arab vezetés alatt, ellenőrzés alatt voltak a zsidók, nem mehettek be a, a legszentebb ö, judaizmusnak nem mehettek be. És most mi azt mondjuk, hogy megnyitjuk minden vallás előtt ezeket a helyszíneket. Még olyan országok esetében is, akikkel nincsen diplomáciai kapcsolatunk, még ellenséges országok esetében is. Aki zarándokolni akar a templomok hegyére, az el, felmehet oda, mert garantáljuk a hozzáférést. És természetesen Izrael vállalja, hogy ellenőrzi a várost, Jeruzsálemet és a szent helyeket egyaránt vannak rossz tapasztalataink, és még egyszer azt nem akarjuk megismételni. Végül pedig az ön kérdése: mire van szüksége Izraelnek, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz? Egy palesztin partnerre van szükségünk, aki kész leülni és tárgyalni velünk. Ez az, amit mi akarunk. És itt a pódiumon keresztül megint felszólítom őket, ne szalasszák el újra az alkalmat. Tudjuk, tudjuk, hogy nem mindent tetszik. Nem. Tehát de tárgyaljunk róla, és egy izraeli felet fognak találni, aki hajlandó tárgyalni. Sok minden történhet még. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr. Fél háromkor találkozunk szavazni a fehér orosz jelentéssel kapcsolatban, és egy kellemes Ebédidőt kívánok!